alapján az e- bizottsági elnökök értekezlete közli, hogy a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlásai kapcsolatban nincsenek jogi akadályok, és a javaslatukat elfogadottnak tekintjük. Ha legalább 40 képviselő vagy egy frakció nem emel ez ellen kifogást a 24 órában, ami most következik, akkor ezt a témát szavazásra bocsátjuk, a weboldalunkon elolvashatják a részleteket. A Közlekedésügyi Bizottság egy Európai Parlamenttel